a módosított költségvetés szövegét eh, a 31-es cikk értelmében elfogadottnak tekinthető, amennyiben egy frakció vagy legalább 40 képviselő ezzel ellen nem emel szót. A Science on Direct eh, oldalon van meg ennek a döntésnek és ülésnek a jegyzőkönyve. A 48-as szik eh, alapján a tanács elnökével közösen a rendes jogalkotási eljárásra vonatkozóan döntést fogadott el, ennek az anyagát is nyilvánosságra hoztuk. Most a saját napirendünkkel kapcsolatban. Az elnökök értekezlete